Lap 12-kor fogunk szavazni ebben a témában. Következő napirendi pontunk Kratza Cagaropulo asszony jelentése az Európai Hosszú Távú Befektetési Alapokról. Nagyon jól vagyunk az idővel, kivételesen. Ez azt is jelenti, hogy Kratza Cagaropulo asszony még nem is ért ide, mert nem hitte maga sem, hogy ilyen hamar sor kerül, ezért azt javaslom, hogy hallgassuk meg először a biztos asszonyt ebben a témában. Yes, Mr. President, today I'm the expert in many... Hát, köszönöm szépen a szót. Nagyon sok területnek vagyok ma este szakértője, sokat is tanulok. Nos, az első ö, egységes piaci rendelet 2011-ben látott napvilágot, és ennek is ugye a versenyképesség növelése volt a célja a KKV-k kontextusában. Aztán nem sokkal később a második ilyen irányú csomag is megszületett, és ez mutatta a helyes céljainkat és az elkötelezettségünket is az európai ipar és gazdaság felé. A pénzügyi hatós rendelet természetesen azt a célt is szolgálja, hogy az európai gazdasági ágazatokba való beruházást is növelje, amire nagyon nagy szükség van. Ismerjük, hogy mennyire nehéz pénzt szerezni, tudjuk, hogy vannak speciális programok, amelyek a KKV-kat segíthetik, akik nem ö, jegyeztetnek a ö, tőzsdén, és az infrastruktúrát sem szabad elfelejtenünk, amikor is növekedést kívánunk generálni. 100-150 milliárd ö, eurót investálnak infrastruktúra projektekbe Európában. Nyilván nem tud a minden tagállam minden pénzt előtt áll teremteni, ezért van szükség a beruházási alapokra. 300 milliárd eurót lehet onnan pénzt kiemelni, és hát ez nem kevés pénz. A reál gazdaság sajnos Európában nagyon széttöredezett, és ezért hiányzik az a tőke, ami szabatolná a növekedést. A reálgazdaság finanszírozásához szükséges pénz igazából megvan a világon, csak ki kell aktázni, és ezért fontosak ezek a hosszú távú befektetési alapok, amelyek a mai vitánk tárgyát képezik. Egy olyan struktúrára van szükség, ahol a tőke hosszú távon ö, áramlani tud egész Európában. Kevesebb, mint tíz tagállamnak van olyan joganyaga, olyan szabálya, amely lehetővé teszi ezeket a hosszú távú beruházási alapokat, és ott, ahol ezek megvannak, mm, ezek eléggé diversifikáltak, nagyon sokrétűek, 50 féle ilyen alapról tudnék beszámolni. Nehéz is ezért a választás. A hosszú távú befektetési alapok a befektetések és a betéteket átcsatornázza gyakorlatilag hosszú távú beruházásokká, és Mise Bányé is elmondta, hogy a bizottság nagyon hálás azért, amely a munkáért, amit a jelentéstevő asszony, Kratzát, Szagaropoló asszony investált ebbe a jelentésbe. Ez a mostani szöveg tulajdonképpen elégedettségre ad okot, hiszen a bizottságnak azt a javaslatát, hát, hogy hosszú távon növeljük a növekedést, erősítsük a növekedést, ez visszaköszön, ebben azonosak a céljaink, az európai növekedés. És a parlament is azokat a következtetéseket vonta le, mint a bizottság, hogy a megtakarításokat maximáljuk, és ruházzunk be minél többet, nagyon széles körben értelmezve a beruházókat, legyen itt szó kisbefektetőkről vagy nagybefektetőről. Az elmúlt 25 évben egyébként az alapok felhasználása nagyon sikeres volt, hiszen egységes szabályokra támaszkodhatunk, és ezért az európai beruházási politika jó irányba mutat. A hosszú távú beruházásokat azonban fent kell tartani, meg kell nyitni a KKV-k számára is, hiszen azok, akik nincsenek tőzsdén jegyezve, még mindig problémába ütköznek a hozzáférés tekintetében. Azt is biztosítanunk kell, hogy definiáljuk pontosan, hogy kik számára adunk majd hosszú távú segítségeket, és nem szabad összekevernünk a szezontap azonnal, úgymond, ha a KKV-kat akarjuk segíteni, akkor nem a nagy külföldi vállalatokat kell támogatnunk. Azt gondolom, hogy a célkitűzéseink helyesek, hogyha az európai gazdaságát kívánjuk növelni, de természetesen fontos az is, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal és a saját szerződéseinkkel összhangban álljanak azok a szabályok, amelyek a befektetéseket is szabályozzák. A parlament remélhetőleg gyorsan oda jut, hogy elfogadja ezt a szabályozást, hiszen ezzel az európai gazdaságot tudnánk támogatni és elindítani a növekedést. A munkálatok a tanácson belül jól haladnak, és a háromoldalú tárgyalások akár ősszel meg is kezdődhetnek az új parlamenttel. Tehát nagyon fontos, hogy értsük a reálgazdaságon belüli szereplőknek a problémáit, meghallgassuk őket, és ezekre találjunk megoldásokat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen, Malmström biztos asszony. Kratza Szagarapoló asszony még nem érkezett meg, úgyhogy akkor azt javaslom, hogy a végén egy kicsit több felszólalási időt kapjon, és akkor menjünk tovább a felszólalókkal. Kálfin úr lesz az első, a Költségvetési Bizottság nevében kap szót. Уважаемый господин председателю, уважаемая госпожа комиссар, бюджетната комисия счита, a предложението за европейски фондове... Köszönöm szépen a szót. Ez a javaslat a hosszú távú befektetési alapokra vonatkozóan kiváló, és a reál gazdaságot az Európai Unióban támogatja. Most egy olyan időszakban, amikor a közpénzek megfogyatkoztak és a növekedés lelassult. Van néhány javaslat, amit a Költségvetési Bizottság szeretne tenni. Például hogy azt úgy látjuk, hogy a kiegészítő feltételeket még nem tartalmazzák ezek a kiadási javaslatok, és az alapok ne vegyenek részt a derivátumok piacán, és világos legyen minden helyzetben, hogy állami pénzekről van-e szó, vagy sem. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy olyan eszközök ne szülessenek, amelyek az adóelkerülést segítik. Köszönöm szépen, Kálfin úr. Most a frakciók felszólalói következnek. Először Luling asszony, aki az utolsó napig itt kitart, csak most a papírok mögött nehezen látható, de ha feláll, akkor már látni fogjuk. Parancsoljon Luling asszony! Mikrofon. Mi... Kapcsolja be a mikrofonját, asszonyom. <laughs> Monsieur le Président, merci. Euh, donc, euh, je suis de la... Köszönöm szépen. Nagyon örülök a bizottság javaslatának, és Kratza Cegarapul asszony jelentésével is egyet ért a frakcióm. Szerintem habozás nélkül meg kell adni a zöld utat a kezdeményezés előtt, az alap előtt, hogy minél előbb az alap szolgálhassa más befektetés alapokkal, alternatív alapokkal közösen a közös célt, ami nem más, mint a hosszú távú európai befektetések fellendítése, a befektetési módszerek, finanszírozási eljárások kiterjesztése a reálgazdaság felendítése érdekében, és közben garantáljuk azt, hogy a, a, a rendszerek azok attraktívak, jól működőek, és más befektetési, alternatív befektetési alapokkal összhangban működnek. Az új rendszer a szükséges rugalmassággal rendelkezik majd, és ez a rugalmasság lehetőséget ad a befektetőnek arra, hogy a költségeit a likviditási eljáráson belül úgy számolja el, hogy az az alap kezelő által engedélyezett módon, de mégis kedvezményezze a, azt, aki a pénzt kapja, és ezek a költségek másképpen jelentkeznek egy teljesen új alap függvényében. A módosítóm nyilván nem forradalmi, eddig is volt már ilyen megkülönböztetés más irányelveknél is, például 2011-ben alkotott az EU ilyet, vagy 2009-ben is, akkori rendelkezésnek az 1-es, 2-es, 4-es és 41-es cikke vonatkozik ide. Tehát az alapvető látásmód nem változott, a befektető védelem, ha megnézzük az ide vonatkozó irányelvet, azt mondja ki, hogy a felügyelő szervezetek eh, az alapok kapcsán megvizsgálják, hogy a befektetési politikának milyen kötelezettségvállalásai vannak. Módosítom arra irányul, hogy mivel tudom, hogy a görög pénzügyminiszter is támogatja ezt a kezdeményezést, hogy ezt a szöveget az utolsó szövegek között a görög elnökség alatt fogadjuk el. Most El Kadraui úrnak adok három percet. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim! Először is szerettem volna megköszönni a jelentéstevő asszonynak a, meg, a kiváló együttműködést, és a társ árnyék előadóimnak is. Egy európai beruházási eszközre van szükség, amely az infrastruktúra, infrastruktúrába történő beruházás segíti. Ehhez egy, egy milliárd euróra lenne szükség, amely a amely jelentősen javítaná az energetikai infrastruktúrát. Vagy ott van például a bankok finanszírozása. Ne felejtjük el, hogy egy nagyon komoly egy nagyon komoly cezúra van a különböző finanszírozások között, valami tudunk finanszírozni, más dolgokat pedig nem. 2010 óta 2010 óta felére csökkent az ilyen típusú projektek finanszírozása Európában. Az infrastruktúrális beruházások sikere 70%-ban a bankoktól függ, és a bankok rendkívül szigorú feltételeket, például tőke követelményeket támasztanak. Így aztán rendkívül nehéz az infrastruktúra finanszírozása. Vannak spanyol, görög, olasz KKV-k, amelyek rend, rendelkeznek ugyan projektekkel, de nagyon nehéz a hitelekhez hozzájutni. Csak 35%-uk képes erre. Németországban ugyanez az arány 70%. Azon tagállamok, ahol a legsúlyosabban sújtott le a gazdasági válság, pontosan ezekben az országokban a legnehezebb a fellendülést elérni. Fontosnak tartom, hogy minőségű szabályok vonatkozzanak a beruházókra, lehetővé kell tenni, hogy a KKV-k például könnyen vehessenek részt az ilyen projektekben. A megtakarítók viszont, a vetétesek viszont csak bizonyos egyértelmű feltételekkel vonhatják ki egy projektből a pénzüket megfelelő határidővel, és természetesen nagyon szigorú szabályok mellett. Fontos tudni azt, ha beruházók, a kis beruházók esetében, hogy milyen vállalatoknak, milyen vállalatok fogják felhasználni a pénzt, milyen feltételek mellett, és mindent meg kell tenni a kockázat csökkentése érdekében. Olyan projektekben nem lehet beruházni, amelyek már megfelelő finanszírozásban részesülnek. Aztán az adóparadicsomokkal kapcsolatban az Európai Parlament már sokat tett, jó lenne, hogyha a tanács is gyorsan felépne. Köszönjük szépen, de Packer képviselő kap három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, jó estét kívánok. Nagyon fontos javaslatot terjesztettek elénk. Méghozzá egy olyan időben, amikor is még mindig tart a válság, és nagyon nehéz a dolguk a KKV-knak. Pár hónappal ezelőtt írtam egy feljegyzést, pontosan annak érdekében, hogy a KKV-k jobb finanszírozáshoz juthassanak. Azt már megállapítottuk, hogy válság van, a finanszírozás nagy mértékben függ a bankoktól, amelyek saját maguk is nagy gondokkal küzdenek. Tehát azt kell végig gondolni, hogy hogyan lehet a finanszírozást diversifikálni a KKV-k számára, akár hosszú távú beruházási projektek tekintetében is. Tudjuk, hogy vannak gondjaik. Tudjuk, hogy nem csak a a magánszféra, hanem az állami szférában is gond van azzal, hogy pénzeket szabadítsanak fel. Újra lendületbe kell hozni a gazdaságot annak érdekében, hogy hosszú távú infrastruktúrális projektekbe is elinduljon a finanszírozása, beruházása. Sok mindent leírtak már arról, hogy honnan lehet ezeket a pénzeket felszabadítani, akár intézményi beruházá, beruházókat is beültetve a hajóba, hiszen az ő számukra is fontosak ezek a hosszú távú beruházások. Az infrastruktúrális projektekhez tartozik például az iskolák megépítése is, és még sok minden más. Az, hogy intézkedéseket hoztunk, ez is azt célozza, hogy könnyebben jussanak a tőkéhez, a vállalkozásokhoz, nem csak a bankoktól és a tőkepiacról, hanem diversifikált módon. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a magán kezdeményezések is nagyon fontosak a magán szektorból. Egy jó beruházási légkört kell teremteni, a beruházókat helyzetbe kell hozni, tehát megfelelő projekteket kell, hogy találjanak, amikbe hajlandóak beruházni. Azt gondolom, hogy a megfelelő jogszabályokkal most már jó keretet teremtettünk, megfelelő rugalmasságot biztosítva az alapok menedzserei számára, a különböző beruházók számára, és ez mindenképpen egy hosszú távú forgatókönyvet biztosít. Ezáltal pedig a finanszírozáshoz könnyebben hozzá lehet jutni. Azt persze megállapítjuk, hogy különböző tartalmú szövegeket hagytunk jóvá az elmúlt öt évben, ezzel stabilizáltuk is a pénzügyi piacokat, de a beruházók számára nehézé vált a fellépés ezen a piacon. Most pedig azt kell megnézni, hogy hogy lehet jó beruházási légkört teremteni intézményi beruházók számára is, hogy ők nagyobb teret kapjanak, és újra bekapcsolódjanak a reálgazdaságnak a finanszírozásába. Az elnök közbeszól, kicsit lassabban beszéljen, mert a tolmácsok itt jelét adták annak, hogy túl gyorsan beszél a felszólaló. Egy utolsó mondat. A következő bizottság vonatkozásában fontos az, hogy nézzék meg, hogy ez a jogalkotás merre felé halad, tényleg azokat a beruházakat találja meg, amelyek a megfelelő projekteket finanszírozzák, hiszen a reálgazdaságot megfelelő módon kell stimulálni, és megfelelő munkahelyteremtési programokban is gondolkodni kell. Köszönöm. Próbáltam önt félbeszakítani nagyon decensen, de a holland liberálisoknak is meg lehet az az igénye, hogy értsék őket az egész kontinensen, de hogyha túl gyorsan beszél, akkor nem fogják tudni tolmácsolni a tolmácsok. Nem látom Kamal urat, úgyhogy Sztolyolán képviselő következik három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai szabályozás jelenlegi tervezete egy régi igényt válaszol meg, a pénzügyi piacok igényét arra vonatkozóan, hogy legyenek európai, hosszú távú befektetési alapok. Az európai vezető bankok eddig nagyon óvatosak voltak hosszú távú befektetéseikkel, mert jobban bíztak a rövid távúakban. De ha lesz egy ilyen befektetési alap, akkor a nagy befektetők és a kis befektetők egyaránt jobban tudnak tervezni, hosszabb időre tudnak tervezni, mert jelenleg korábban csak a saját megtakarításokat merték befektetni hosszabb távon, így viszont a közép-kisméretű befektetések is egyfajta újabb garanciát, biztonságot kapnak, arra vonatkozom, hogy őket jól kezelik, ezek a befektetési pénzeket, betartják a prudenciális szabályokat velük kapcsolatban, és ami pedig a befektetések portfólió kezelését illeti, ott is szabályszerű lesz a kezelés, és megelőzi majd az érdek összefonódásokat. Ez a jelentés tehát a jövőbe vezető utat jelöli ki, és ezért mindenképpen javaslom elfogadásra. Mi el fogjuk fogadni. Tamasics úrnak adok szót fél percben asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor hosszú távú befektetési alapokról beszélünk, pláne erről az új európairól, akkor hosszú távú fenntartható fejlesztési célok megvalósítása is könnyebbé válhat. Sok tagállamban nincsen arra vonatkozó stratégia, hogy hogyan lehetne közép és hosszú távon befektetni. A polgárok hiába várják a politikai elitiktől, hogy a hosszú távú befektetési szükségleteket valahogy teljesítsék. Ez az alap átmenetileg segítheti, beindíthatja a már régóta elmaradt beruházásokat. Olyan feltételekre van szüksége, amelyek vonzák a befektetőket, ideértve a korrupció ellenes fellépését az igazságügyi rendszernek, tisztességes, szigorú adópolitikát, tehát olyan feltételeket, amelyek általában véve segíthetik az európai gazdaságot a kilábalásban. Köszönjük szépen, Tamásics asszony. Senki nem jelentkezett a spontán felszólalások keretében, úgyhogy ismét Malmström asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Megköszönöm ezt a mai vitát. Természetesen bármilyen úrnak eljutatom az összes észrevételüket, megjegyzésüket. Régóta vártunk már erre a javaslatra. A életbiztosításoknak, a nyugdíjalapoknak ezután lehetősége ahhoz, hogy, meg, meg, hogy hozzájuthassanak ezekhez az alapokhoz. Itt az infrastruktúrális projektekről van szó, azokról a projektekről, amelyek hosszú távon térülnek meg, illetve különböző ingatlan területeken, ugye a beruházási alapok már régóta foglalkoznak ezzel a kérdésre. Azt gondolom, hogy nagyon jót tesz ez a pénzügyi gazdaság újraélesztésnek, és természetesen munkahelyeket is teremt. Remélhetőleg mi hamarabb élhetnek ezzel az eszközzel a különböző vállalkozások. Ez egy első lépés, de fontos első lépés. Remélem, hogy a pozitív holnapi szavazatukkal egyértelművé tesszük, hogy mi a szándékunk, és az ősz elején már e, komolyabb lépéseket is tehetünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Malmström. Biztos asszony, ezzel lezárjuk a vitát. Holnap lesz a szavazás déli 12-kor. Az holnap április 17-én folytatjuk az ülést a napirend szerint, ismerik a napirendet, és a websájtunkon, de egyébként a parlament websájtján hozzáférhetők. Önnek biztos asszony, a szolgálatainak, a két kollégának, magunknak és a tolmányoknak.